szeretné, senki se szeretne elébe menni az eseményeknek, és arról spekulálni, hogy hogyan fogják végrehajtani a magyar alkotmányt. Nyilván lesznek fékek és ellensúlyok, amely a magyar alkotmányjal összefüggő alkotmányos egyensúlyt biztosítják. Természetesen vannak nemzete, nemzetek feletti intézmények, mint például az Európa Tanács, amelyek, amelynek tagja Magyarország, és nem vonom kétségbe, hogy Magyarország fontos szerepet játszik ezekben. Azonban az kisebbségek és a kisebbségek védelmét említette Szájer új a, a spanyol alkotmányban és más alkotmányokban is. Nos, a spanyol alkotmány Na, hadd mondjam el, hogy nem diszkriminálja az embereket semmiféle származás alapján, ennek még a, ez a kétség sem merülhet fel. Nem tudom, hogy a magyar alkotmányt hogyan fogják majd végrehajtani, de azt gondolom, hogy igenis van okunk az alkotalomra. Úgy gondolom, hogy a magyar alkotmánynak tiszteletben kell tartania a demokratikus pluralizmus szabályait és az általános játékszabályokat. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig az ALDE frakció nevében Weber asszony a szó, két és fél percre. Köszönöm. Az új magyar alaptörvény egy alkotmányi szempontból elég ellenmondásos szöveg, és ezt egy hónapos közkonzultáció után mindössze áthajtották a parlamenten. A magyar civil társadalom és a Velencei Bizottság is súlyos aggályokat